A következő vita előtt lenne egy fontos bejelenteni való. A 198-as eljárási szabály alapján az elnökök értekezlete 283 tag javaslatára úgy döntött, hogy felállítja azt a vizsgálóbizottságot, amely az, az autóipari botrány kivizsgálására hivatott hiszen több mint egy negyede a parlamenti képviselőknek igényelte ezt, és ezért a plenáris elé fogja bocsátani ezt a döntéstervezetet a vizsgálóbizottság felállításáról, illetve annak kompetenciáira vonatkozóan. A határozati javaslat b 8 2015 szám alatt a parlament honlapján elolvasható, és holnap szavazáskor erről is kérni fogjuk Önöket, hogy szavazzanak. Mégpedig a szavazás legelején. Az elnökök értekezlete döntése alapján még ma este 8 óráig, vagyis még egy óra hosszáig lehet benyújtani módosításokat a javaslathoz. január 19-én lesz a végső szavazás ezen bizottság felállításáról. Köszönöm szépen. Most áttérünk a következő napi rendi pontunkra. Eljárási felszólalás? Végig hallgattam a közleményét, elnök úr, és tehát, hogy módosítókat este 8-ig tudjuk beterjeszteni. Szerintem ez nem demokratikus eljárás, ugyanis láthatja, hogy nagyon kevesen vagyunk itt, mindössze egy óra rendelkezésünkre, és úgy gondolom, hogy ez a parlamenthez méltatlan eljárás. Azt gondolom, hogy elegendő időt kellene biztosítani, de hogy, mondja, hogy azt mondják nekünk, hogy egy órán belül konkrét javaslatot kell tennünk, amikor alig van itt ember a teremben, hát szerintem ezt át kell gondolnunk. Félbesz leszakítom önt, mondja az elnök, mert nem tudunk erről most vitát nyitni a házszabályban foglaltaknak megfelelően. Ezt a döntést az elnökök értekezlete hozta meg, amely az ütemezést is megállapította a módosítások beterjesztéséhez, és természetesen, ami az elnökök értekezletének döntését illeti, figyelembe vesszük a megjegyzését, de nem tudunk ezzel most mit kezdeni. Most pedig a bizottság alelnökének, illetve az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozatát hallgatjuk meg a Daytoni béke megállapodás 20. évfordulójával kapcsolatban. Megadom a szót Schmidt miniszter úrnak a tanács nevében.